társ holnap 12 órakor. Következő téma a napi rendünkön. Lengyelül folytatom. Biztonságos kikötő megállapodás jövője. tekintettel az NSZ ügyre. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ez a vita, ebben a vitában nincs lehetőség kékkártyás kérdés feltevésre, Tehát nem fogom elfogadni, amikor valaki kékkártyát felmutató kérdést akar föltenni. Kurkulász eh, miniszter úrral kezdjük, a tanács részéről Önél a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az elmúlt hat hónapban egy eh, sor és fokozat, egyre aggodalmasabb média jelentés jelent meg, illetve információk, amelyek szerint az eh, Egyesült Királyság titkos szervezetei európai polgárok adatait szerzik meg. A felügyeleti program, amelyet az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervezete tart a kezében, ez az NSA, egy sor súlyos aggályt vett föl. Az EU intézmények több, többféle módon reagáltak ezekre a tényekre. Természetesen felállítottuk a saját kivizsgáló bizottságunkat, és erről is be fogok számolni majd röviden. E- azon kívül egy EU Egyesült Államok adhok munkacsoportot állítottunk fel az adatvédelem témájában, azért, hogy megnézzük a jogi keretet az Egyesült Államok jogai tekintetében olyan állampolgárok esetében, akik az e- Európai Unióban lakosok. A november 27-én adtunk ki egy jelentést. A bizottság is közreadott egy közleményt novemberben. A bizalom újraépítése az Egyesült Államok és az, egy, és az Európai Unió közti adat mozgásban. A biztonságos adatkikötő tekintetében ez egy bizottsági kompetencia, hiszen bizottsági döntésről van szó. A jelentési kötelezettség keretei között a bizottság közleményt adott ki, amelyet a parlamenthez és a tanácshoz címezett, a biztonságos adatkikötő határozat működéséről szól a jelentés, ez a közlemény. Harmadik lépésként pedig a bizottság részletes vitát tervez a tagállami képviselőkkel erről a jelentésről. Ezt úgy, az úgynevezett 31-es cikk bizottság folytatja le ezt a vitát felül fogják vizsgálni a biztonságos adatkikötő megállapodás működését, és nyílt vitát, nyílt konzultációt fognak folytatni az Európai Parlamenttel és a tanácssal is. Az EU Egyesült Államok adatvédelmi munkacsoportja megállapította, hogy az Egyesült Államok törvényei egy sor jogalapot jelentenek erre, de csak nagymértékű és nagy mennyiségű adat megszerzésére és feldolgozására ad lehetőséget, méghozzá olyan adatok esetében, amelyeket az Egyesült Államok megkap, vagy pedig az Egyesült Államokban tartózkodott társaságok szereznek meg. Az egyes függeléke a megállapodásnak azt tartalmazza, hogy csak a legszükségesebb mértékre leszorítva van lehetőség az adatok beszerzésre, hogyha ezt a közérdek, vagy védelmi, vagy pedig végrehajtási igények teszik szükségessé. Az adatfeldolgozás a nemzetbiztonsági érdekek tekintetében elfogadott és elismert a biztonságos adatkikötő megállapodás keretei között, de a titkos A hírszerzés részéről nincs lehetőség az ilyen adatok beszerzésére, és ezzel nem is foglalkozott a biztonságos adatkikötő megállapodás. A bizottsági közlemény 13 ajánlást tartalmaz, abból a célból, hogy a megállapodás működése javuljon. A, az a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság hatóságai hogyan férhessenek hozzá az adatokhoz, három elemet kell említeni. Az első, az arányosság elve, a szükségesség elve, amit tiszteletben kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a különböző értelmezésekkel foglalkozni kell. Ugye az EU és az USA között eltérő a felfogása tekintetben, hogy mi szükséges és mi arányos, és konkrétan a nemzetbiztonsági célok tekintetében van ilyen különbség. Aztán meg kell vizsgálni a USA állampolgárok lakosok és nem US polgárok adatkezelése tekintetében. Tehát az EU polgárok és USA állampolgárok és lakosok, és nem USA polgárok és lakosok tekintetében áll fel a különbség. Aztán a néhány védelmi intézkedés csak USA állampolgárokra és lakosokra lehet érvényes. A tanács már kifejezte, hogy erősen támogatja ezt a két ajánlást, ezt a két témát, amelyet a bizottság hangsúlyozott. Egyenlő bánásmódra van szükség az EU lakosok és USA állampolgárok esetében. A magánélethez való jogot ugyanúgy el kell ismerni az EU lakosok számára, ugyanolyan módon, mint az Egyesült Államok személyei számára. Ezért a adatgyűjtésnél a szükségesség és arányosság elvét tiszteletben kell tartani. Ahogy tudják, az Egyesült Államokban folyik a felügyelete a ezen programok működésének, és reméljük, hogy a mi ajánlásainkat figyelembe fogják venni. A harmadik téma, amit a bizottság említ, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség az Egyesült Államok Társaságának átadott adatok tekintetében, amikor a biztonságos adatkikötő megállapodás keretében történik ez az adat továbbítás. Obama elnök felállított egy technikai jellegű munkacsoportot is, itt is ajánlások születtek, ugyanebben az irányba mutatnak ezek az ajánlások is. A bizottság tervezi, hogy fölveszi újra a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, a közleményben szereplő témák tisztázása érdekében. Az NSA felügyeleti gyakorlata kérdéses. A bizottság közleménye más témákkal is működi, foglalkozik. A biztonságos adatkikötő megállapodás működése és keretei tekintetében. Véleményünk szerint ez a helyes út. Bizottsági döntésről van szó, 95-ös adatvédelmi irányelven alapul, ezért a bizottság jogosultsága, és nem pedig a tanácsé, hogy módosítsa, felfüggesse, vagy bármilyen más módon változtassa ezt a döntést. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, fontos témákról van itt szó. Egyrészt ezek az aggályok az, hogy egy külföldi állam adatokat gyűjt, ráadásul egy, a egyik legfontosabb partnerünk részéről fordult ez elő, vagy fordul ez elő. Ugyanakkor nekünk védenünk kell az Európai Unióban tartózkodó személyek magánélethez való jogát. Párbeszéden keresztül tudjuk csak megoldani ezt a problémát. Minden lehetőséget ki kell használnunk az egyeztetésre, és kérjük és ösztönözzük a bizottságot arra, hogy folytassák a párbeszédet az USA hatóságokkal azokról a specifikus témákról, amelyekről az egyeztetés szükséges. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig az Európai Bizottság alelnökének, Reding asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők. Volt lehetőségünk arról, hogy az NSA állításairól, az NSZ ügyről beszéljünk itt ebben a tisztelt házban és a Libe szakbizottságban egyaránt. Ezen eszmecserék nagyon hasznosak voltak, és várom azon fontos következtetéseket, amelyeket a Libe által felállított vizsgálóbizottsághoz hoz majd. Továbbra is nagyon fontos az, hogy egy hangon beszéljünk az amerikai partnerünkkel, és biztosítsuk azt, hogy az adatok védelme megfelelő figyelmet kap ebben az amerikai vitában. Az eszmecserék, valamint a találkozások, amelyeket a bizottság tartott az amerikai hatóságokkal, illetve a parlamenti küldöttség, amely az Egyesült Államokban járt, valamint az adhok szakértői csoport, mind lehetőségek voltak, amelyek során a közös aggájainkat hangoztatni tudtuk egy hangon szólaltunk fel, a parlament és a bizottság, és nagyon fontos volt, hogy az Egyesült Államokban ezt így értékeljék. És ezt így fogadták az Egyesült Államokban, és felismerték azt is, hogy újjá kell építenünk a transatlanti kapcsolatokban a bizalmat, és a transatlanti adattranszfer során azt a bizalmat, amely sajnálatos módon csorbát szenvedett. Most pedig, ahogy az elnökség már megjegyezte, a biztonságos adatkikötő megállapodás nagyon fontos, egy nagyon fontos rendelkezés a bizottság felelősségére mutat rá. A személyes adatok az Európai Unióból amerikai vállalatokhoz kerülnek, és ennek a programnak a célja, amely 2000-ben jött létre, az volt, hogy kellő védelemmel részesüljenek a jogaink mindig az EU standardok alapján. Ugyanakkor biztosítani kellett a vállalati előnyöket is, a, amikor is az Egyesült Államokba irányulnak az adatok a feldolgozás céljából. Vannak hiányosságok, és a bizottság figyelmet szentel ezeknek. Ahogyan azt az Európai Parlament is kérte, elemeztük a biztonságos adatkikötő megállapodást, és november 23-án kiadtuk ezt az elemzésünket, és egyértelműen leszögeztük, hogy ez a megállapodás, a biztonságos adatkikötő talán nem mindig olyan biztonságos. És mivel hiányos az átláthatóság és a végrehajtás, az amerikai fél részéről. Egyes vállalatok a gyakorlatban nem felelnek meg a rendszer követelményeinek. Ez pedig negatív kihatással van az egyéni jogokra, és tisztességtelen verseny előnyt jelenthet azon vállalatok számára az európai vállalatokkal szemben, akik ugyanazon piacon tevékenykednek. Ugyanígy nagyon komolyan vesszük a kockázatokat is, vagyis azt, hogy a biztonságos adatkikötő megállapodás megkönnyíti az amerikai biztonsági hatóságok hozzáférését a megfigyelési programok keretében. Ez a megállapodás lehetővé teszi a védelem korlátozását, amik nemzetbiztonsági okokra hivatkozva meg kell felelni bizonyos elveknek, mint az arányosság, valamint a szükségesség. Ugyanakkor az adatok masszív gyűjtése a hatóságok részéről, anélkül, hogy gyanú állna fel, fenn, ez minden bizonyal nem arányos és nem is szükséges. És ezt leszögeztem az amerikai fél előtt, oda kell figyelnünk és kezelnünk el ezt a kérdést kellő, kielégítő módon, ha szeretnénk biztosítani a megállapodás folyam, foly, folytatását egyértelműen kell fogalmaznunk, és bizalmat kell helyreállítanunk. Ha adatok kerülnek át az USA-ba, nem lehet ezeket az NSZ-nek rutinszerűen átvilágítania. A megállapodás célja az volt, hogy az EU adatalanyokat magasabb szintű védelemben részesítsenek, mint az, amely az Egyesült Államok jogszabályai értelmében hatályos. Meg kell felelni az EU adatvédelmi kitételeinek. Dióhéjban tehát a mm, biztonságos adatkikötő az adatok magas szintű védelmének egyfajta szigete az Egyesült Államokban. A bizottsági közlemény pedig a tanács és a parlament irányába arról, hogy hogyan működik ez a megállapodás, rámutat 13 fontos pontra, amelyek szükségesek annak érdekében, hogy folytonos legyen az EU standardok alapján az adatvédelem. A bizottság konkrét ajánlásokat fogalmazott meg, négy területen, amelyeken javítani kell a végrehajtást. Az átláthatóság az egyik ilyen pont, illetve a jogorvoslat kérdése, a végrehajtás, valamint a közhatóságok részéről a hozzáférés korlátozásának lehetősége. 13 pontról van szó, az amerikai hatóságok íróasztalán most ott van egy lista arról, hogy mit kell tenniük, és számítok arra, hogy ezt elvégzik, és jelentősen javítanak ezen a rendszeren. Egy első puhatolozó találkozóra sor kerül Brüsszelben a közeljövőben. Az kereskedelmi kamara, illetve a Szövetségi Kereskedelmi Hatóság, amelyel egyeztettem ebben a kérdésben. Tőlük azt várjuk, hogy javítsák a megállapodást, a nemzetbiztonsági kivételek pedig egyértelmű egyértelműek kell, hogy legyenek, biztosítanunk kell azt, hogy csak olyan esetekben élnek ezzel, amikor ez mindenképpen szükséges és arányos. A lefektetett standardok alapján. A bizalom újjáépít, újraépítésére van szükség az adatok áramlása tekintetében, éppen ezért jogorvoslati lehetőségeket is meg kell határoznunk, és ezeket hamarosan végre kell hajtani. Ezt követően felülvizsgáljuk majd a rendszer működését az alapján, hogy az ajánlások gyakorlati megvalósítása milyen. Ez a széles körű át világítás, ez a széleskörű felülvizsgálat egy vitával is párosul majd az Európai Parlamentben. Tisztelt képviselők! A biztonságos adatkikötő biztonságosabbá tétele nem szabad, hogy elterelje a figyelmünket az adatvédelmi jogszabályok megreformálásáról. Egy erős jogi keret, amely végrehajtható, akkor is, amikor az adatokat továbbítják, és külföldön dolgozzák fel. Ez rendkívül szükséges, mert jogbiztonságot teremt az adatalanyok számára és a vállalatoknak is. Engedjék meg, hogy ezért gratuláljak azoknak, akik itt ebben a parlamentben az adatvédelem reform témájában komoly munkát végeztek. Az Európai Parlament elfogadott egy olyan keretet, amely rávilágít az Európai Unió elkötelezettségére, nyomást kell gyakorolni a tanácsra, hogy felgyorsítsa a munkát, és elkezdődhessenek a tárgyalások, és a megállapodás a tanácsi következtetések alapján jöhet létre. Hálás vagyok a görög elnökségnek, azért mert a jövő héten egy informális tanácsülést tartanak, amely során ez a téma is napirenden lesz majd. Very much, Madame Köszönöm szépen, Reding asszony. Mielőtt elkezdenénk a vitát, még egyszer szeretném emlékeztetni kollégáimat arra, hogy ebben a vitában nem lehet kétkártyás kérdést feltenni, és spontán felszólalások sem lesznek. Tehát csak frakciónként egy képviselő fog felszólalni, Kezdjük a néppárti frakció elnök helyettesével Manfred Weberrel a sort. Három percet kap, uram. Tisztelt elnök, elnök helyettes asszony, tisztelt bizottság! ez a mai hiba, mai vita világosá fogja tenni, hogy az Európai Parlament szeretné, hogyha él, életben tartanánk ezt a vitát az NSZ-ről, hiszen a polgárok aggodalmukat fejeztek ki emiatt, az NSZ-ról szóló leleplezések világosra tették, hogy kémkedés folyik, és teljesen érthetetlen ez. Amerika, Kína ugyan ilyeneket megtesz, ezt tudtuk, de az furcsa, hogy amerikai barátaink ugyanezt teszik. Először politikai válaszra van szükség, és úgy gondolom, hogy a biztos asszony világossá tette amerikai partnereink száma előtt a véleményünket, és majd a, ez a ház is teljesen világos, félreérthetetlen választ ad az Egyesült Államoknak gazdaságilag is felelősséget vállalunk, vállalnunk, és jogilag is lépnünk kell. Ezért a Safe Harbor, a biztonságos adat kapcsolatban nyomást kell gyakorolnunk az Egyesült Államokra annak érdekében, hogy az Egyesült Államok ismét biztonságos adat kikötő legyen. A belső piac szempontjából nagyon fontos volt, hogy kölcsönösen tiszteljük egymás adatvédelmi törvényeit, és úgy tűnik, hogy ezt az Egyesült Államok nem tették meg. Az adatvédelmi jogszabályokon dolgozunk, és az világos, hogy csak akkor tudjuk megvalósítani az itt, itt ebben a tartalmazott rendelkezéseket, hogyha az USA is betartja ezeket. Tehát, tehát hogyha szeretnénk elérni azt, hogy minden működjön, akkor az európai jogszabályoknak minden, minden pontját be kell tartatni az, Európa, az Egyesült Államokkal is. Digitalizált időszakban érünk, élünk, és ezért egészen más szempontok szerint kell gondolkodnunk reményeink szerint meg fogja érteni Washington, hogy komolyan vesszük a partnerség megváltoztatását, komolyan vesszük azt, hogy Washingtont új gondolkodásra szólítjuk fel, és nem fogadjuk el azt, hogy polgáraink, vagyis fogyasztóink másodosztályúak legyenek az amerikai állam szempontjából, és megkülönböztetésben részlesüljenek azt abban is támogatjuk biztos asszonyt, hogy az Amerikában, Amerikában támogatni kell a polgáraink és a cégeink panasztételi jogorvoslatai lehetőségét is. Az Egyesült Államokkal szoros partnerséget szeretnénk fenntartani, és új alapokra kell helyezni ezt a partnerséget, olyan alapokra, amelyet ez a partnerség megérdemel. Ezelől minden akadályt el kell gördítenünk. Köszönöm szépen, Weber úr! A szocialista frakció nevében Claude Moraes úr szó. Három perce van. Elnök úr, ezt a vitát követően, ezt a beszédet követően szeretném elmondani, hogy szimbolikus és praktikus aspektusok is vannak ebben a témában, ugye a tömeges megfigyelés témájában. Nagyon helyes, hogy itt Strasbourgban mi egy biztonságos adatkikötőben legyünk. Európai polgárok adatainak a védelméről van szó, de itt van kereskedelmi és üzleti aspektus is, tehát gyakorlati és szimbolikus problémáink vannak az EU adattovábbítással. A bizalom problémás itt, az EU és az USA közötti bizalom. Ezért szimbolikus mindaz, amit itt meghatározunk ebben a témában. A biztonságos adatkikötő sok szempontból szimbolikussá vált ebben a kivizsgálásban és a feladataink tekintetében. Az európai parlament kivizsgálását lefolytatta, és jelentéstervezetet készítettem. Itt vannak az árnyék előadók is. Az a kemény munka, amit az elmúlt néhány hónapban végeztünk, annak az eredményét látjuk a jelentésben, illetve abban az ajánlásban, hogy függessük föl a megállapodás érvényességét, vagyis ne engedjük meg az EU állampolgárok adatának a továbbítását mindaddig, amíg nem tudjuk biztosítani azt, hogy létezik egy olyan mechanizmus, amely az EU szerinti adatvédelmet biztosítani tudja. Weber úr nagyon jól fogalmazta meg, hiszen itt első és másodosztályú standardokról beszélhetünk, az állampolgárok és a vállalkozások tekintetében is, és ez elfogadhatatlan. Ezért biz, szimbolikus és gyakorlatias aspektusai is vannak ennek a megállapodásnak. Láttuk, hogy milyen problémás az átláthatóság hiánya, és egyértelműen bizonyított, hogy a megállapodás nem teljesítő vállalkozások még mindig hozzáférnek adatokhoz. És nincsen kiegészítő mechanizmus, ami biztosítani tudná azt, hogy az EU állampolgárok adatait megfelelően kezeljék. Erre bizonyítékokat láttunk. Az EU polgároktól begyűjtött adatokat eh, megkapta az Egyesült Államok, de nem kapnak védelmet ezek az adatok. És tudjuk, hogy az USA-ban alacsonyabb az adatvédelem szintje, mint itt az Európai Unióban. Önmagában a biztonságos adatkikötő nem eh, biztosít az NSZ-vel szemben adatvédelmet az állampolgárok számára. Ezért azt kell, hogy kérjük a bizottságtól, hogy az elektronikus tömeges megfigyelés, amit az Egyesült Államok végez, nemzetbiztonsági érdekből, ezt felül kell vizsgálni. A 13 ajánlás dolgozott ki a bizottság, de ez lehet, hogy nem elégséges, hiszen fontos a valós végrehajtás lehetősége, és fontos, hogy az Egyesült Államok vegye figyelembe a kötelezettségeit. Azt szeretném mondani a bizottságnak, hogy egy hangon szóljunk föl, de fogadjuk el, hogy szimbolikus és gyakorlatias aspektusai is vannak ennek a megállapodásnak, és az USA-nak mindent meg kell tennie, hogy visszaszerezze a bizalmat, a bizalmunkat, ezért újra kell, hogy építse az adatvédelmi szabályait. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sofia Intfeld a, az ALDE nevében. Parancsoljon két percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztosnak is a javaslatát. Jó, jó ez, de nem elég jó, hogy őszinte legyek. Számos jó néhány éve Snowden feltárásai előtt is tudtuk, hogy hibás ez a rendszer, és csak egyfajta szimbolikus rendszert, szimbolikus védelmet nyújtottak, semmiféle valós védelmet az európai polgárok számára. Csak jogi fedezetet nyújt ez a vállalatoknak, amelyek adatokat dolgoznak fel. Tudják, hogy sértik, megsértik az európai jogszabályokat, mert nem akarunk gondot okozni a két ütköző joghatóság közé keveredett vállalatok számára. Tudjuk ezt évek óta, és a bizottságot több alkalommal évek során kértük, hogy találjon megoldást, a bizottság nem lépett. Sőt, az a híres értékelés a biztonságos adatkikötő rendelkezésről, amely egyébként nem egy megállapodás, két évvel a határidőt követően valósult meg. Tehát miért adjunk most még több időt a bizottságnak és az USA-nak, hogy megoldást találjanak? Tudjuk, hogy mi a probléma, tudjuk, hogy ez nem működik, és hát őszintén szólva, egyre inkább elveszítem a türelmemet a vállalatokkal szemben, hiszen éveken keresztül toleráltuk a helyzetet, hogy adjunk nekik egy kis időt, erők mit tesznek, egy masszív lobbit hoztak létre, hogy még inkább felvizezzék az adatvédelmi jogszabályokat. Ami engem illet, szerintem ma kellene már felfüggesztenünk ezt a megállapodást, talán így akkor ráébrednének arra a bizottság is, illetve az USA hatóságok, valamint a vállalatok, hogy mennyire sürgős a helyzet, és elkezdenek rögtön egy megoldás érdekében dolgozni. Mert itt az ideje annak, hogy a parlament és az Európai Bizottság kiálljon az egyéniek, az állampolgárok jogainak védelméért, mert ők precenes kell, hogy élvezzenek a vállalati érdekekkel szemben is, és ezt úgy mondom, hogy liberális vagyok, ennek ellenére mondom ezt, de felelősséget kell vállalniuk. Következésképpen biztos asszony arra várok, azt várom a bizottságtól, hogy itt és most ma függesse fel ezt a megállapodást, és megfelelő mm, megoldást találjanak minél hamarabb, még a választások előtt. Köszönöm szépen. Most másfél percre Albrecht úr kapja meg a szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter helyettes úr. Edward Snowden leleplezései megmutatták, hogy sokkal jobb, jobban kell védenünk a személyes adatainkat. Ahogy ez az egész adat iparág és a megfigyelők összegyűjtik az adatainkat és elemzik azokat, ez felháborító. Polgárok és fogyasztók milliói tettek panaszt nyilvánosan ez ellen, de egy Európai Uniós kormány sem próbálta ezt megállítani, és itt sem látok más konzekvenciát. Ehelyett Google, a Google képviseletében Erik Schmidt azt mondja, hogy a, a, a, a magánélet védelme az elavult dolog, és egyáltalán föl kéne számolni a szilikonvölgy cégei pedig nagyon sikeresen lobbiznak mindenféle adatvédelmi korlátozások ellen washingtonban. itt európában pedig egyszerűen figyelmen kvül hagyják ezt és az európai hatóságok nem tesznek semmit ez ellen. kollégáim ezt most kell megálltanunk és az európai parlamentnek megvan hozzá a hatásköre is. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy legyen egy egységes európai adatvédelmi jogszabály, már két éve kérjük ezt, ugyanakkor a minisztertanács ö, hosszas vitát folytatott, és nem volt hajlandó még csak állást sem foglalni egy hatékony személyes adatokat védő keretről. A Silicon völgy cégei csak meg tudják ezt köszönni, az európai polgárok és fogyasztók pedig elveszítik a kormányokba vett hitüket, azt, hogy a legalapvetőbb jogaikat meg tudnák védeni. Hogyha nem, áll, nem, áll, nem állítjuk ezt a folyamatot meg, akkor ö, a, és, és nem, nem fogadjuk el az adatvédelmi keret jogszabályt, nem függesztjük fel a biztonságos adatkikötő megállapodást, akkor Európai Unió el fogja veszteni a szuverenitását, és el fogjuk veszteni állampolgáraink bizalmát is, mert nem fognak többet bzni abban, hogy meg tudjuk védeni jogaikat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Cornelia Ernst kapja meg a szót az Egyesült Baloldal nevében. Köszönöm szépen tulajdonképpen az Egyesült Államok, hogy, hogy, hogy lépjünk most tovább az Egyesült Államokkal tartott kapcsolataink útján? Szuverén partnerként fel tudunk lépni? Érvényesíteni tudjuk a jogainkat? Vagy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi, és minden rendben lenne? Természetesen a biztonságos adott kikötő elvileg jó ötlet, de valóságban egyszerűen nevetséges. Ö, hiszen lábbal tiporja az alapjogokat, és tulajdonképpen csak papíron rétezik a, az és nem tartják be a, a vállalatok. Semmiféle kontroll nem létezik, semmiféle szankció nem létezik, és egyáltalán nem elég ahhoz, hogy a kitűzött céljait elérje. Sokkal magasabb adatvédelmi, adatvédelmi követelményekre van szükségünk, egy jó ellenőrző, rendszerre, újra kell írnunk ezt a megállapodást, és mindenki számára kötelezővé kell tenni az adatvédelmi követelmények betartását. Ezt a megállapodást egyszerűen blokkolnunk kell, nem szabad engednünk egy tapottat sem, ki kell mondanunk az, az Európai Unió tagáll, tag, tagállamainak polgárai, nem hagyjuk, hogy tovább becsapják nem szabad, hogy árukként kezeljék az állampolgárainkat, amikor az USA-ba érkeznek. Hogyha nem tudjuk betartani a megállapodást, akkor fel kell azt függeszteni. Elvárom a bizottságtól, hogy az Európai Unió 500 millió polgárainak szempontjait érvényesíteni tudja. Köszönöm. Most pedig Zavela asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr provokatív leszek, de térjünk vissza a valós életbe. A nemzeti kormányok és ezeknek a biztonsági ügynökségei az lakosok, az állampolgárok jólétét kell, hogy szolgálják. És nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt a magas minőségű biztonságot miért élvezzük az Európai Unióban és az USA-ban, mert vannak biztonsági mechanizmusok. És szerintem azt nem kérdőjelezhetjük meg, hogy az alapvető állampolgári jogokat meg lehessen sérteni, és ezek a programok pontosan az ellenkezőjét bizonyítják. Az állampolgárok adat biztonságának a garantálásáról van szó. Hölgyeim és uraim, a bosztoni tavalyi a maraton alatt elkövetett terrortámadást ne felejtsük el, hogyha nem lett volna megfigyelés, nem lettek volna megfigyelő kamerák, akkor a terroristákat soha nem azonosították volna be. Európa a liberális parlamenti demokrácia példája és a jogalkotásunkat ösztönözünk, támogatnunk kell, amikor titkosszolgálati tevékenységgel foglalkozunk, melynek az a célja, hogy az állampolgáraink biztonságát garantáljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csavela asszony, Sophie Intuelt szeretném felhívni a figyelmét és emlékeztetni arra, hogy nincs kékkártyás kérdés feltevés. Függetlenek nevében Martin Ehrenhauser a következő. Önél szó. Köszönöm szépen. Jól emlékszem még a 90-es évekre, akkor az internet akkor lendült fel, és akkor bontakozott ki egy ellenmozgalom, amely egy szabad interneten, szabad internetről beszélt. Ez az utópia, ez nem valósult meg, semmi sem maradt belőle, hanem éppen ellenkezőleg. És egyértelműen ki kell mondjuk, hogy a védelmi mechanizmusaink a biztonságos adatkikötő megállapodás egyáltalán nem megfelelőek. A, ennek a botránynak a feldolgozása sem működik, a reformok sem haladnak előre, hiszen a tanács, a tagállamok részben a bizottság is blokkolja ezeket. Amire azonban szükségünk van, határozottság, egy fordulatra van szükség, egy európai cselekvési tervre, reformre az internetes kormányzás terén, az internetes gazdaság, az adatvédelem és a demokratikus ellenőrzés terén, amelynek alá kell vetnünk a hírszerző szolgálatokat. Ha ez nem valósul meg, akkor ennek semmi értelme, amiről itt most beszélünk, nem holnap, hanem ma van szükség már ezekre a reformokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most a az Európai Bizottság alelnökét, Reding asszonyt kérném meg, hogy zárja ezt a vitát. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, megértettem az üzenetüket. És önök is megértették, gondolom, hogy ahogy az Európai Parlament minket megkért, elemeztük, a biztonságos adatkikötő rendszert és az adhok munkaport munkája alapján, valamint az európai cégekkel folytatott konzultáció alapján felderítettük a hiányosságokat. És megértem azt is, amit ezekről a hiányosságokról mondtak, ugyanezekre a következtetésekre jutottunk mi is. Ezeknek a következtetéseknek az alapján a bizottság 13 konkrét javaslatot készített el és ezek a javaslatok lefedik a e, rendszerben az átláthatóság, a jogorvoslat, a megvalósítás és a nemzetbiztonsági szempontok témáját is. Tehát az a célunk, hogy a biztonságos adatkikötő megállapodás működését javítsuk. Ezeket a javaslatokat átadtuk az amerikai kormánynak. Ez egy feladatlista, és az amerikai kormány feladata most az, hogy aggájaink komolyságát átérezze. Én úgy gondolom, hogy ez a ma rendezett vita szintén segítséget nyújt majd ahhoz, hogy ezt megtegyék. A jogorvoslati eszközöket, illetve azt, hogy hogy tudunk javítani ezen a helyzeten, 2014 nyarára kell kidolgozni, és akkor majd a biztosok kollégiumának feladata lesz az, hogy további döntéseket hozzon, és ahogy mondtam, jelentést fogok tenni a biztosok kollégiumának elnöke felé erről a mai vitáról és az önök véleményéről is. Köszönöm szépen, biztos asszony. Szeretném megkérni Korkulász miniszter urat, hogy zárja le a vitát a tanács nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ezzel a fontos témával, amivel a vita foglalkozott, csak úgy tudunk megbirkózni, hogyha párbeszédet folytatunk az USA-val a biztonságos adatkikötő megállapodás tekintetében a bizottságnak kell fölépnie, és kérem a bizottságot, hogy adjon megfelelő időt és bizalmat a résztvevőknek. A parlamenthez hasonlóan a tanács is szorosan fogja nyomon követni a bizottság lépéseit a biztonságos adat kikötő döntéssel kapcsolatban. Sok aggály, amit felvetettek a parlamentben, jogosak de lehetőséget kell adnunk a bizottságnak és az USA hatóságainak, hogy eh, legyen megfelelő idejük arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Néhány hónap eh, alatt az eh, hírszerző és egyéb technológiákra vonatkozóan felállított munkacsoport, amelyet Obama elnök úgy javaslatára, állítottak fel, elvégezte a munkáját. Most nekünk kell megfelelő időt igényelnünk azért, hogy a lehető legjobb lépéseket hozzuk, és így a lehető legmegfelelőbb módon tudjunk foglalkozni a felvetett kérdésekkel. Köszönöm, miniszter úr. A vitát lezárom. Következő napirend, következő napirendi pont, a tanács és a bizottság nyilatkozatai megvásárható uniós állampolgárság. Once again, I'd like, I'd like to... Még egyszer szeretném megkérni Korkulász urat arra, hogy a tanács